az Európai Tanács jelentése az Európai Tanácsról és a bizottság nyilatkozata 19. október 29 30 Európai Tanács következtetései belétve a következőket az Európai Tanács elnökének, az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének, a bizottság alelnökének megbizatása és hatásköre, továbbá az új bizottság struktúrája. Szeretném Rényfeld miniszter elnököt és Barozó elnök urat itt üdvözölni, részt vesznek az ülésen, a miniszterelnök úré a szó. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt képviselők, nagyon örülök, hogy itt lehetek ismét, és jelentést tehetek önöknek egy igen komplikált és sok kihívást tartalmazó Európai Tanács ülésről. Szeretném elmondani, hogy milyen volt a helyzet az Európai Tanács előestéjén állandó kapcsolatot tartottunk fenn Prágával és más fővárosokkal azzal kapcsolatosan, hogy hogyan oldjuk meg a cseh kérést az alapjogok kártája kérdésében. Különböző álláspontok voltak, és szó volt arról, hogy különböző kivételekkel, mentességekkel éljünk. Világos üzenetet kaptunk viszont a klímaváltozásról és az ülés más fontos témáiról. Sok tagállam azt az üzenetet küldte, hogy még nem áll készen arra, hogy a klímafinanszírozására vonatkozóan elkötelezze magát, vagyis arra vonatkozóan, hogy hogyan lehet a fejlődő országokban segítséget nyújtani. De figyelembe véve ezeket a körülményeket, én elégedett voltam az üléssel. Nézzük át itt a legfontosabb pontokat. A cél az volt, mivel közeleg a kopenhágai klíma konferencia, de a cél az volt, hogy ezzel kapcsolatosan előre tudjunk lépni. Ne felejtjük el, hogy hosszadalmasak, nehézkesek lesznek a viták, de szerencse, hogy az Európai Tanács támogatja az, hogy a bizottság becsése szerint 100 milliárd eurót fordítsunk erre évente 2020-ig, és a becslések szerint a nemzetközi támogatás szintje 22-50 milliárd lehet ugyanazon évig nem szabad elfelejteni, hogy 5-7 milliárd eurós globális finanszírozásra van szükség minden évben 2010 és 2012 között. A végső számokat majd a Kopenhágai konferencia alapján határozzuk meg. Az EU és a tagállamok készen állnak arra, hogy hozzájáruljanak ehhez, és más fontos szereplők hasonló erőfeszítésekre, feltéve, hogy más fontos szereplők hasonló erőfeszítésekre állnak készen. Nagyon örülök, hogy az Európai Tanácson sikerült megállapodni egy igen erőteljes mandátumban. Az egység végül is hitelessé tesz bennünket, és egymást bátorítani tudjuk. Elköteleztük magunkat, az elvárásoknak megfelelően kívánunk eljárni, és vezető szerepet szeretnénk játszani olyan területen, amely döntő minden állampolgárnak. Ügyeim és uraim, elnök úr, a múlt héten a gazdasági és pénzügyi helyzetről is beszéltünk. Már van némi javulás, de nem lehetünk önelégültek. A következő évben egy tagállam kivételével fennáll a veszély annak, hogy a 3%-os deficites plafont túllépik a tagállamok. 2008 elején a kollektív GDP 4,7%-kal csökkent. Éppen ezért ezek okok arra, hogy ne lépjünk vissza a támogató intézkedésektől, hiszen biztosítanunk kell a gazdaság élénkítést. Bízunk benne, hogy a bizalom erősödni fog, és meg lesznek a megfelelő stratégiák. Az Európai Szisztemikus Kockázati Testület létrehozásáról is sikerült megállapítani, megállapodni, és egy új felügyeleti struktúrát is szeretnénk létrehozni. Reméljük, hogy nem fogunk visszaesni a pénzügyi válságba. Másik fontos cél a munkahelyek megteremtése. Már 5 millió európai elvesztette a munkahelyét, és nagyon sokan félnek attól, hogy munkanélkülivé válnak, és éppen ezért meg kell változtatnunk ezt a trendet. A megállapítás az volt, hogy Európának ki kell lépnie a válságból, és meg kell erősödnie. Ez az egyik legfontosabb feladat, eddig is ez volt. Nagyon fontos kérdések ezek, és a decemberi európai csúcson ezekre még visszatérünk. Elnök úr, tisztelt képviselők, másik eredménye az ülésnek az EU balti-tengeri régióra vonatkozó stratégiájának elfogadása volt. Ez a parlament kezdeményezésén alapszik. Szeretnénk hozzájárulni a régió gazdasági sikeréhez, és ezen kívül a Balti-tenger térségében fontos környezetvédelmi kihívások is vannak. Meggyőződésem, hogy ennek pozitív hatása lesz Európa más térségeire is, és sikerül a régiókat összefogásra ösztönözni, és ez erősíteni fogja Európa versenyképességet. Figyelembe kell venni az illegális bevándorlás problémáját is a földközi-tenger térségében, és éppen ezért eh, itt is eh, előrehaladásra van szükség a jövőben is, egy sor más területen is előre lépésre szólítottunk fel. Szeretnénk még az intézményes kérdésekről is beszélni ma délután. A Lisszaboni szerződés minél hamarabb életbe kell, hogy lépjen. Szeretnénk a kihívásoknak megfelelni. A konzultációk sokoldalúak és igen bonyolultak. Végül is sikerült elfogadtatni a cseh köztársaság kérését, és Václav Klaus elnök végül is aláírta a szerződést egy héttel ezelőtt. A ratifikálás végső eszközét most a cseh köztársaság az olasz hatóságokhoz fogja letétbe helyezni, és ez azt jelenti, hogy, a dec- hogy december 1-én a Lisszaboni szerződés életbe léphet. Tudom, hogy önök túlnyomó többsége osztja az én megelégedettségemet és megkönnyebbülésemet, vagyis azt, hogy végre az intézményes reform előkészítése a végső stádiumba érkezett az Európai Tanács más előkészületeket is értékelt, és megállapodott az Európai Külső Fellépés Szolgálat számára a szükséges iránymutatók terén, és felhívást intézett a jövőbeli fő képviselőhöz annak érdekében, hogy a szolgálattal kapcsolatosan tegyen javaslatokat. A az állam és kormányfőket november 19-én kívánom összehívni. Szeretném elmondani, hogy a főképviselő képviselő személyre való jelölés megtörténik, még mielőtt kijelölik az új bizottságot. Tudják, hogy ez a személy alelnöke is lesz a következő bizottságnak, éppen ezért ő is a parlamentnek meg kell szavaznia. Nem akarok most spekulálni azon, hogy kik lesznek ezek a személyek, de szeretném elmondani, hogy nem csak a név fontos, hanem az is, hogy mit fognak tenni, és hogyan teszik mindezt. Elnök úr, tisztelt képviselők! A múlt héten az Európai Tanács lehetővé tette számunkra, hogy jelentősen előrelépjünk nem csak egy, hanem több fontos kérdésben olyan kérdésben, melyek létfontosságúak Európa jövője szempontjából. Igen, hálás vagyok a kollégáknak, hogy konstruktív eh, hozzáállást mutattak a kihívásokkal szemben. Ennek ellenére önök és én jól tudjuk, hogy még nagyon sok tennivalónk van. Megígérhetem, hogy a következő hetekben igen sok dolgunk lesz, továbbra is szorosan együttműködünk ezzel a parlamenttel nagyon sok fontos kérdésben. A kopenhágai ülés 25 nap múlva lesz, és a válságon sem sikerült még urá lennünk, viszont igen erőteljes mandátumunk van, hogy a klímatárgyalásokon részt vegyünk, együtt fogunk dolgozni, szeretnénk a növekedés forrásait megteremteni, a környezetért küzdeni, és igen, hálás vagyok a parlamentnek a támogatásért, továbbra is szívesen válaszolok a kérdésekre. Köszönöm, miniszterelnök úr. Most pedig átadom a szót az Európai Bizottság elnökének, José Maria Manuel Barroso-nak. Köszönöm szépen. Először is szeretnék gratulálni Reinfeld úrnak, és szeretnék két fontos aspektust kiemelni. Az egyik a szakpolitikák kérdése, a másik pedig az intézményes kérdések tematikája. Ami a szakpolitikákat illeti, úgy gondolom, hogy a klímaváltozással kapcsolatos cselekvési tervünknél nagyon sok fontos és nagyon nehéz aspektust figyelembe kell venni. Tudjuk, hogy a munka nem lesz könnyű, és azt tudom elmondani, hogy a tanács túllépte a várakozásainkat. Tulajdonképpen elfogadásra kerültek azok a számok, amiket a tanács javasolt, és a feltételekben is megegyeztünk. Eléggé egyértelmű, hogy az Európai Unió készen áll Kopenhágára, hogy megpróbáljuk a megfelelő finanszírozást megadni a klímaváltozási kérdésekben, azzal kapcsolatban, amiben szeptemberben megegyeztünk. Ugyanis, hogyha azt akarjuk, hogy a fejlődő országok is komoly elkötelezettségekkel üljenek le az asztalhoz, akkor nekünk kell a pénzt az asztalra letenni. Mi úgy véljük, hogy 2020-ig körülbelül 100 milliárd euróra lesz szükségük a fejlődő országoknak, hogy elérhessék a klímaváltozási célkitűzéseket. Itt mindenképpen meg kell találni a megfelelő finanszírozási lehetőségeket, de odáig egyértelmű, hogy az Európai Unió a megfelelő hányadot fogja majd vállalni ebből a finanszírozásból. Fel kell készülnünk arra, hogyha komolyak az elkötelezettségeink, akkor komoly összegekre is szükség lesz. Itt nem csak arról van szó, hogy valakinek el kell indulnia, és a többiek majd automatikusan követik. Hát automatikusan nem követik, úgyhogy minden erőnket és súlyunkat latba kell venni. Az elmúlt héten új Delhiben voltam, és akkor emlékeztettek arra, hogy milyen sok mindent sikerült eddig elérni az elmúlt évben, India és Kína tekintetében. Természetesen továbbra is tiszteletben kell tartani azt, hogy Kínának és Indiának mik az elkötelezettségei, de azt is figyelme kell venni, hogy milyen nagy felelősségük van a klímaváltozás tekintetében. Mi az Európai Unió folyamatosan ösztönözni fogjuk a többi szereplőt ebben a játékban, hogy ők is előrelépjenek, és ők is a végcélra koncentráljanak. A végcél pedig az, hogy óriási mértékben csökkenteni tudjuk majd a CO2 kibocsátást, és hogy a kétszázalékos felmelegedést vissza tudjuk szorítani. Hogyha Kopenhágában nem lesz semmilyen megegyezés, akkor továbbra kell majd folytatnunk a munkát, éppen ezért a legjobb megoldás az lenne, hogyha már Kopenhágában jelentős előrelépésre tudnánk jutni, és ne felejtjük el, hogy a tartalom most az egyszer sokkal fontosabb, mint a forma minden olyan politikai elkötelezettség, amely hamar valósággá válhat és hatályba léphet, jó számunkra, hogyha a kibocsátás csökkentésre koncentrál. Mindenképpen az a célunk, hogy egy jogilag kötelező érvényű szerződés jöjjön létre. Hogy ez megtörténhessen, ahhoz minden erőnkre szükség lesz a Kopenhágáig vezető úton, még ebben a néhány hétben. Tisztelt képviselők, nagyon örülök annak, hogy most már végre minden aláírásra került a Lisszaboni szerződésre, ami nagyon sokáig csak egy illúziónak tűnt. Úgy tűnik, hogy az legutóbbi politikai akadályok is most már ledöltek a Lisszaboni szerződés előtt, úgyhogy most már bizakodhatunk. Mint ahogy Reinfeldt miniszterelnök úr elmondta, jövő hónap elejétől hatályba léphet a Lisszaboni szerződés. Ennek végrehajtásán a bizottság is dolgozik. Igen, sok kezdeményezést indítottunk el, és már nagyon komoly lépések is megvalósultak többek között az európai polgárokkal való kapcsolatfelvételben. Reinfeld miniszterelnöknek mindenképpen szeretnék gratulálni. A svéd elnökség nagyon jelentős munkát végzett annak érdekében, hogy végre meglegyen a tanácsnál a végső konszenzus. Most az átmeneti időszakba léptünk, és ezt a tranzíciót kell, az átmenetet kell biztosítanunk. A bizottság számára szükség van az új biztosokra, és aztán itt van a nagyon fontos posztok betöltése is, például a tanács elnökének posztja. Ki kell választanunk azokat a személyiségeket, akik valóban vezetni tudják az Európai Tanácsot. Egy európai szempontból rendkívül elkötelezett személyre van szükségünk, aki hozzáértő, és aki megfelelőképpen tudja majd irányítani a tanács munkáit. Úgyhogy a prioritásokat most már nem csak hat hónapra kell kidolgoznunk, hanem sokkal hosszabb időszakra befele nézve. És hogyha kifele nézünk, akkor pedig a, arra kell koncentrálnunk, hogy nemzetközi partnereinknek megfelelő üzenetet tudjunk eljuttatni. Az együttműködés a tanács és a bizottság között rendkívül fontos lesz. Ami az állam és kormányfőket illeti, a közös kül- és biztonságpolitikára sokkal jobban kell koncentrálnunk, és arra is, hogy milyen szinten ki vagy milyen szerv fogja majd képviselni az Európai Uniót a kereskedelemtől a gazdaságig, az energiától az igazságügyig, akárhol, akármilyen nemzetközi szinten részt vesz az Európai Unió, fontos, hogy minél súlyozottabb legyen a részvétele. Úgyhogy egy olyan Európai Unióra van szükségünk, ami jól működik belső és külső szinten egyaránt. Ami a főképviselőt illeti, ez minket különösen érdekel, hiszen az Európai Bizottság egyik alelnöke is lesz a főképviselő. Gyakorlati szempontból nézve a főképviselő jelölése számunkra rendkívül fontos, és ez számomra lehetővé teszi majd azt, hogy lezáruljon a következő biztosi kollégium összeállítása. Politikai szinten meg vagyok győződve arról, hogy ez a főképviselő alelnök olyan személy kell, hogy legyen, akit külső és belső szinten is mindenki támogat európai szintű diplomáciai tapasztalatra van szüksége. Ismernie kell az Európai Uniót, és akkor valóban hatékonyabbá válhatnak majd külügyi cselekvéseink. A bizottságot én úgy képzelem el, hogy kompetens és elkötelezett európaiakból áll majd. A bizottságnak készen kell állnia arra, hogy teljes mértékben éljen kezdeményezési jogával. A tagállamokkal tárgyaltam, és ilyen jelölteket kértem. A tagállamoktól azt kértem, hogy küldjenek neveket és küldjenek hölgyeket is és így majd eldöntjük mi a portfóliókat. A portfóliókat nyilván nem országok adják, hanem személyek a kompetenciájuk alapján. Nagyon komoly demokratikus mandátumra van szükségünk, úgy vélem, hogy a parlamenttel való együttműködést mindenképp fel kell gyorsítani. Már így is elég sokat késlekedett a Lisszaboni szerződés, de most már nagyjából minden tető alá került, és remélem, hogy jövő héten az elnökök értekezletében is minden fontos döntés megszületik majd. Azt is meg kell néznünk, hogy hogyan tudunk jobban megfelelni a polgárok elvárásainak Először is azt tudom elmondani, hogy a politikai akaratra van szükség. Maga a szerződés a kapacitást, a mandátumot már megadja nekünk. Az akarat szükséges. És akkor most visszatérnénk arra, ami most a délutáni ülés legelején elhangzott. Európa összefogásban él, szolidaritás és igazságosság és szabadság az alapelveink, és köszönetet kell mondanunk azoknak az embereknek, akik 20 évvel ezelőtt hihetetlen cselekedeteket hajtottak végre a 89-es szellemet meg kell tartanunk. Hogyha ugyanannyira elkötelezettek leszünk, mint 89-ben voltunk, akkor egészen biztosan sikeresek leszünk. Köszönöm. Köszönöm, bizottsági elnök úr. Most pedig a frakciók kapnak szót. Először is a néppárt nevében József Dole. Elnök úr, kedves kollégák! A Lisszaboni szerződést a 27 tagállam ratifikálta, és elkötelezték magukat az eredmények mellett. Az intézmények mellett és a felelősségi körök meghatározása mellett. Kötelezettséget vállaltunk a klíma, az energia mellett, és főként a gazdaságélénkítés mellett. A cseh elnök aláírásával a Lisszaboni szerződés ratifikációjának folyamatát eh, végre befejeztük. Köszönjük Reinfeldt miniszterelnöknek. A néppárt eh, jelentősen hozzájárult mindez, és eh, elégedett a fejleményekkel, de most már nem szabad monopolizálni az európai vitát az intézményekkel kapcsolatosan, mert ez csak különböző, európai, különböző politikai célok sokat segít. Minél hamarabb megállapodásra kell jutni a tanács elnökének és a főképviselő nev, főképviselőnek nevében. Barroso úr, azt kérjük, hogy a tagállamok nevezzék ki a jelölteket, nevezzék meg a jelölteket, és minél hamarabb a kompetenciájuk meg legyen határozva, még mielőtt itt az Európai Parlamentben mérehatóan meghallgatjuk őket. Tanács elnök úr, bizottság elnök úr, szeretném elmondani, hogy nem csak a brüsszeli mikrokozmoszt érdeklik ezek a nevek. Miről van itt szó? Hitelekről, képzésről, a kopenhágai konferenciáról. Reméljük, hogy jó meglepetésekkel jár majd a kopenhágai konferencia, és azt is reméljük, hogy a mostani télen nem lesznek fennakadások a gázszállításban. Mi az európai intézmények most, és ön, mi mindannyian, és ön Reinfeld úr, mindannyian abban vagyunk érdekeltek, hogy a TGV gyorsaságával, és nem pedig egy omnibus gyorsaságával haladjunk. Ezt mindenki tudja, nagyon nehéz ez a feladat, meg kell találni az egyensúlyt, itt vannak kényes kérdések, földrajzi egyensúly, és egyéb egyensúlykérdések. A lényeg az, hogy a tanácsban ezt a munkát minél gyorsabban be kell fejezni, azért, hogy a parlament és a parlamenti frakciók megnyilatkozhassanak a választásról felelős módon és az általános európai érdekeknek megfelelően. Azt is remélem, hogy ez a svéd elnökség egyik sikertörténete lesz, de ahhoz, hogy ez megtörténjen, gyorsan kell lépni, nagyon gyorsan. Elnök ura, kedves kollégák, még fokozottabban, mint az intézményekkel kapcsolatosan. Igen, sürget az idő a klímaügyben. Néhány hét van a kopenhágai konferenciáig, és szeretném itt az Európai Tanács felelős hozzáállását üdvözölni. Elkötelezték magukat a, az általános felmelegedés elleni harc mellett, ezt szükség van arra is, hogy itt számszerűsítsük az elkötelezettséget, és azt várjuk, hogy a partnerek is ezt tegyék meg. Nem lenne jó, hogyha Európa az összes kártyáját kiátszaná Kopenhága előtt, és hagyná, hogy az amerikai, kínai és indiai partnerek vezetnék a táncot. Az USA, India, Kína világhatalmak, nekik is felelősen kell eljárniuk. Európa vállalja a felelősséget, de egyedül ezt nem tehetse meg a planéta érdekében. Nem elegendő politikai megállapodást kötni Kopenhágában, hanem számszerűsített elkötelezettségre van szükség az államok részéről. Kedves kollégák, e, arról beszéltem, hogy el kell köteleznünk magunkat az eredmények mellett. Az első a gazdaság fellendítése és a munkahelyteremtést, a kettő összekapcsolódott. Kis növekedés volt, de az a kérdés, hogy ha felendülés van, akkor lesznek-e munkahelyek, hiszen ez e, itt a lényeg, nyitott, szabályozott és nem protekcionista piacra van szükség. Ezek az európaiak fő gondjai, és e, ez kell, hogy legyen Európa és tagállamainak első számú gondja, és láttuk, elnök úr, 20 évvel a fal leomlása után, e, tudjuk, hogy önkénteseknek sikerült a falat megmozdítani, és szeretnénk, hogyha a miniszterelnök úrnak is sikerülnie megmozgatnia az állam és kormányfőket. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most pedig a Szocialisták és Demokraták frakciója nevében Hannes Hóda kap szót. Köszönöm, elnök úr, tanácselnök úr, bizottsági elnök úr. Talán ez egy véletlen, de szerencsés véletlen, hogy ezt a vitát közvetlenül Václav Havel beszéde után folytatjuk le. Hiszen kiemeltük, hogy mennyire fontos volt ez a 20 évvel ezelőtti folyamat. Én a vasfüggönytől csak néhány kilométerre születtem a nyugati oldalon, ez akkoriban megszállási zóna volt, és az 56-os magyar menekültek és a prágai tavasz menekültjei is, például Rucsek kolléga is ö, oda érkezett, és a Lisszaboni szerződésben ezen folyamat kiegészítését látom, amely Európa egyesülését ö, mozdítja elő. Václav Klaus nak talán nem az volt a szándéka, hogy pont akkor ratifikálja a Lisszaboni szerződést, amikor a 20. évfordulóra volt a fal leomlásának, de ez egy szerencsés egybeesés, hogy a szerződés így módon lép hatályba, még akkor is, hogyha jogi szempontból némileg később történik majd ez. És ami a döntéseket illeti, a tanácselnök említést tett erről a feladatról, de Kérdésem, hogy késze arra, arra, hogy a következő napokban a kormányfőkkel megbeszéléseket folytasson arról, hogy egyfajta földrajzi kiegyensúlyozottság legyen ebben az Európában, ami az új Európának megfelel, és gondoskodik-e arról, hogy a nők képviselete erősebb legyen? nem csupán például Wallström kolléganő személyében, hiszen megengedheti -e magának azt Európa, hogy a csúcs tisztségeket betölti, és olyan kevés nő foglal helyet az új testületben. Azt hiszem, hogy a parlament elnöke szintén kifejezésre jutatta már ezt a szempontot nem ön a hibás, hogyha ez nem így fog történni, de a megbeszélések alkalmával utalni kell arra, hogy jobb földrajzi és nemi egyenlőség kell, hogy kialakuljon az új bizottságban, és jelezni kell, hogy ezek a személyek az egész európai népességet képviselik. A főképviselőről is szó esett. Tanácselnök úr kész arra, hogy gondoskodjon arról, hogy pontosítsuk, hogyha kinevezik a főképviselőt, akkor csak ezen parlament döntésével kaphassa meg ez a személy teljes körű hatásköreit. Ezt a kérdést kicsit különbözőképpen látjuk, de a főképviselő teljes funkcióját, mint a bizottság alelnöke, csak a parlament hozzájárulásával kaphatja meg. És remélem, hogy ez, erről lelkismertesen gondoskodni is fog, hiszen mi ezen a területen szeretnénk a feladatainkat teljesíteni. És bizottsági elnök úr, mi azt szeretnénk, hogyha ez a folyamat megfelelő lenne, szabályszerű lenne, de nem lenne jó, hogyha gyors döntésekhez jutnánk, hiszen Európa polgárai azt követelik, hogy dolgozzunk, viszont ne vitázunk hónapokon át személyi kérdésekről. És az utolsó pont, amiről még szólni szeretnék, a pénzügyi válság és gazdasági válság, amelyet ön is említett, ez nagyon nagy aggodalmat kelt bennünk. Ön joggal említette, hogy a munkanélküliség továbbra is növekedni fog, és joggal említette azt is, hogy világosan el kell mondani, hogy mindenképpen szükség van a támogató intézkedésekre, amíg a munkanélküliség fokozódik, hiszen a polgárok nem tudják elfogadni ezt az ilyen magas szintű munkanélküliséget, mint amivel most szembenézünk. És a pénzügyi műveletekről is vita folyt, mert több ízben egy nagyon fontos vita, amelynek során jeleznünk kell, hogy ez egy, nem azt akarjuk, hogy magas legyen az adóteher, hanem világosan ki kell mondanunk, hogy minden eszközt fel akarunk használni ahhoz, hogy segíteni tudjunk a spekuláció korlátok közé szorításához, és megvannak az erőforrások arra, hogy a bankoknak segítsünk, hogy kikerüljünk a válságból, és az új válságokat megakadályozzuk. És itt jelzéseket kell küldenünk. A Goldman Sachs elnök elmondta, hogy csak Isten művét ö, kiviteleztem bankárként. Hát én ezt meglehetősen cinikusnak találom. Viszont kérdés, hogy ezek az emberek milyen öntudata, milyen lelkismerettel cselekszenek Isten nevében, spekulálnak, hogy primitíven fejezzem ki magamat. mi a pénzügyi szabályunkkal nem Isten művét akarunk kivitelezni, hanem az emberek művét, amely védi az embereket a spekulációtól, a munkanélküliségtől. Ezt kell megtennünk, és remélem, hogy a svéd elnökség ebbe az irányba el tud mozdulni. Köszönöm. Köszönöm, Szavoda úr. Most pedig az Alder nevében Guy úrnak adom át a szót. Először is szeretnék gratulálni Reinfeld úrnak és Ceciliának is természetesen a Lisszaboni szerződés ratifikálásához. Mindenképpen hangsúlyozni kell, hogy az önök elszántságának köszönhetően és a kompromisszum készségüknek köszönhetően történt ez meg mert nagyon sok pessimista volt itt is ebben a teremben, azt gondolták, hogy még meg kell várni a brit választásokat, hogyha esetleg valaha is bekövetkezik ez a ratifikálás, és végül is önöknek köszönhető ez a munka. Majdnem tíz éves munka ez amelyet siker koronáz. Köszönöm a mai vitát és köszönöm, hogy elfogadta, hogy megbeszélést, vitát folytassunk együtt a különböző frakciókkal, a bizottság struktúrájáról, az elnök és a főképviselő szeméről. Nagyon sokat olvasunk a sajtóba ezekről, sokszor a sajtóból merítjük ezeket az információkat, itt nincs igazi átláthatóság, úgyhogy ezen kellene elgondolkodni, hogy hogyan lehet valamilyen átláthatóságot teremteni egy olyan folyamat eljárás során, ami rendkívül fontos az EU-nak. Egy kicsit más sorrendbe kezdeném a különböző kinevezéseket illetően bizottsági elnök úr, a bizottság struktúrájával kezdeném, mert szerintem a parlament számára ez a legfontosabb ez a mi kompetenciák, de az önök kompetenciája is, önök végzik a munkát, mi ellenőrzünk. Míg a tanács elnöke esetében ez nem így van. Azt kérjük öntől, hogy javaslatai során első alkalommal alkalmazzon klasztereket, a kompetenciák elosztása során. Azt javasoljuk, hogy négy klasztert állítson fel, vagyis tárca csoportosítást a bizottságon belül. Az egyik a külső fellépés, azután klíma, javítása, fenntarthatóság, azután egy másik klaszter lenne az igazságügy, pénzügy, gazdaság, majd pedig a belügy. Ez abszolút szükséges miért ne legyenek alelnökök, olyan alelnökök, akik valóban vezető szerepet játszanának egy-egy csoportosuláson belül, felelősséget vállalnának, jó értelembe véve a bizottságon belül. Ennek az lenne az előnye, hogy a bizottság fellépését az ön elnöksége alatt tovább erősítenénk. Másodszorban fontos egyensúlyt teremteni a nők képviseletet terén a bizottságon belül, és úgy gondolom, hogy erre ön is gondol, akkor, amikor a jelölteket majd ismerteti. Második pont, ami a főképviselőt, illeti elnök úr, amit a legfontosabb Reinfeldt úr, az, hogy olyas valaki legyen, aki koherens politikát akar folytatni a külügy és biztonságpolitika és a közösségi politika terén, aki az emberi jogokat beleveszi minden egyes lépésébe, akciójába. Harmadsorban pedig olyan személy, aki hisz a külső európai szolgálatokban. Ez a három kulcs eleme ennek a személyiségnek. Olyan személyre van szükségünk, aki a kül- és biztonságpolitikát és a közösségi politikát integrálni tudja, hiszen ő egyben a bizottság alelnöke is lesz. Harmadik kinevezés, erről beszélünk a legtöbbet, ez a legszexibb az összes közül, mégpedig a tanács elnökéről van itt szó. Az én frakcióm, Reinfeld úr itt eh, három véleményt eh, val magá, magáénak. Hát csak véleményt adhatunk, mert a tanácsnak eh, kell döntenie, de így legalább valaki nyíltan elmondhatja a véleményét a parlament részéről. Inkább chairman legyen, és nem prezident, hogy eh, angol kifejezést használjak. Másodszorban olyan személy legyen, aki hisz az európai integrációban, hogyha pápát fogunk választani, akkor katolikus kell hozzá, hogyha tanács elnököt választunk, akkor olyas valaki kell, aki hisz az európai integrációban, és nem olyat, aki szkeptikus. Harmadsorban olyan személy legyen, aki hisz az európai integrációban, és egyúttal a közösségi módszerben is, hiszen az viszi előre az európai ügyet. Nem a guvernementalizmusról van itt szó, vagyis a kormányzás elvéről nem abban kell hinni, hanem a közösségi irányítási módszerben. És végül pedig ezzel befejezem, elnök úr, azt kérem Reinfeld úrtól, hogy találjon természetesen konszenzust a tanácson belül, és az Európa melletti koalíció, ami itt létezik ebben a parlamentben, ez tükröződjön a kinevezésekben és a funkciók összeállításában is. Kompromisszum legyen, de ami az Európa melletti szövetséget is tükrözi, hiszen ez érteti az Európai Parlamentet. Köszönöm. Köszönöm szépen. Rebecca Harms kap szót a zöldek nevében. Köszönöm szépen, elnök úr, tanácsanakor Barozó úr. Azt hiszem, hogy különösen a 20 évvel ezelőtt lezajlott történelmi eseményekre való megemlékezés, a harc azon lehetőségek valóra váltásáért, amelyek felmerültek, és a Lisszaboni szerződés a ratifikációja most mindezen eseményeket még más fénnyel vonja be, hiszen Václav Havel nagy szavai elképzelései Európa érdekében, és az, ami a legutóbbi tanács alkalmával történt, a kicsinyes vitatkozások során a személyi kérdésekről, nos ez a két oldal egyszerűen nem illik össze. Jelenleg úgy néz ki, hogy a ratifikáció feletti, a Lisszaboni szerződés ratifikációja feletti megkönnyebbülést érezve szinte tíz év után, nos ezen felülkerekednek aggodalmaink, hogy vajon a tagállamok kormányfői mindennek nem hatnak-e újra ellen. És éppen ezért azt kívánjuk pontosan, amikor Václav Havel beszédét ennyire megtapsoltuk, hogy mindig ez is benne van a fejünkben, amikor a csehekre gondolunk. De hogy ezt el kell érnünk, hogy az erős emberek, nők és férfiak kerüljenek az európai politika csúcspozícióiba, és a partikuláris érdekek, és különösen azon országok érdekei, amelyek az erős integráció ellen akarnak fellépni, hogy ezek háttérbe szoruljanak. És Reinfeld úr, én nem vagyok képes ehhez gratulálni önnek, hiszen mostanáig az európai csúcspolitikát, illetően ezen erős férfiak és nőkből nincsen túl kínálat. És az a nagy dicséret, ami most elhangzott különböző felszólalók részéről, azt illetően hogy mit értünk el Kopenhága előtt. Nos, sajnálattal ezt sem tudom osztani, hiszen Barcelonából visszatérve az utolsó előkészítő konferenciáról visszatérve, amelyet az ENSZ rendezett, nos, mert ott is megerősítést nyert a brüsszeli csúcs által, hogy egyre csekélyebb elvárásokkal tekinthetünk Kopenhágára. Azt hiszem, hogy ez téves, hiszen az európaiak számára tulajdonképpen azt kijelenteni, hogy már mindent megtettünk, ami lehetséges volt, és most a többiek vannak soron. Nos, hogyha megmérjük, hogy az európaiak mit tettek eddig a hatékonyabb klímapolitika, a széndiokszid csökkentés érdekében, tehát tényszerűen mit értünk el eddig, mit szabályoztunk a kibocsátási célok tekintetében, és mi van törvényileg szabályozva a klímacsomagban. Nos, ezek közül semmi nem elegendő ahhoz, hogy a Celsius fokos célt, melyre mindig esküdözünk, elérjük, és azt nemzetközileg is tudjuk. És hogyha az európaiak most kérdéseket kezdenek felvetni, hogy valóban jogilag kötelező megállapodást akarunk-e, nos akkor egy ENSZ folyamatot vonunk kétségbe, amelyet nagyon sok kivenet, nagyon sok európai támogatott, és azt hiszem, hogy ezen el kell gondolkodnunk, hogy milyen ö, kijelentésekkel, milyen megközelítéssel megyünk Kopenhágába. Egy, dolgot, egy dologtól mindig félek, sokat beszélünk arról, hogy fenntarthatósági stratégia, erőforrás, hatékonyság, klímavédelem, ezek az új paradigmák az európai gazdaság és iparpolitika számára, és Václav Havel korábban ezért is nagyon nagy tapsot kapott itt. Az a benyomásom, hogy az európaiak bármilyen gyakran hangoztatják ezt, és nagyon sokszor megtapsolják őket ezért, a gazdasági válság során elveszítették bizalmukat ezen jövőképes foglalkozások iránt, és éppen a gazdasági válság során az új munkahelyek, a jövőben mutató piacok esélyét eljátszuk emiatt. Emiatt nagyon erős aggodalmaim vannak. A gazdasági válság a legrosszabb érv, amellett, hogy ne gyakoroljunk hatékony és ambiciózus klímapolitikát, hiszen a klímavédelem és a gazdasági fejlődés két, az érem két oldala, de ezt az európai döntéshozatali folyamatban, az Európai Tanácsban sehol nem érezzük. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az európai konzervatívok nevében Kirkop következik. Először is szeretnék a svéd elnökségnek mindenképpen gratulálni a klímaváltozás terén elért eredményekhez. A klímaváltozás olyan terület, amivel kapcsolatosan szeretnénk, hogyha az EU vezető szerepet játszana az intézkedéseket pénzügyi, gazdasági területen üdvözöljük, és reméljük, hogy Kopenhágában siker lesz. Szeretném elmondani, hogy az Európai Tanács és a főképviselő kinevezése ez is napirenden van. Azzal kell indítani, hogy ezeknek a jogkörét, természetét fogjuk meghatározni, és azután beszéljük meg, hogy milyen emberek szükségesek ehhez. A formális nevezéseket el kellene kerülni. Én inkább azt figyelem, hogy azt figyelem meg, hogy itt a kormányvezetők folytatnak erről hiába való vitát, hiszen olyan posztokról van szó, amelyeket szeretnének megszerezni. Nem arról van itt szó, hogy ki a legjobb jelölt egy adott feladatra. Két fajta állampolgárság van itt az EU-n belül, vannak a Schengeni és az beli állampolgárok, és olyanokat kellene bizonyos posztokra csak ültetni egyesek szerint, és ez nem megfelelő. Emlékszünk még a régi időkre, nem olyan régen emlékeztünk a kristály éjszakára és egyéb tragikus eseményekre, azután ünnepeltük azokat, akik a kommunizmus megdöntésén munkálkodtak és sikerre vitték Lengyelországban, Magyarországon, azután a balti országok harcára és a berlini eseményekre. Mindenkinek szabadság kell, és az értékeket mindenkinek biztosítani kell, nem csak szerencsés kisebbségnek nagy posztokat adni. Köszönöm a hozzászólást, és most Lothar Viszki asszonynak adom át a szót. A GUE NGL frakció nevében fog szólni. Elnök úr, a Lisszaboni szerződést a 27 tagállam ratifikálta. Ezt sokan nagy sikerként ünneplik, frakcióm ezt nem teszi, az okokat már többször ismételtem, most ezt nem fogom megtenni. A tény az, hogy az alapjogi kártát, karta három tagállam polgáraira nem érvényes, és ez kétségbe vonja az alapjogok védelmét az EU-ban. Visszatekintenék a mai ünnepélyes ülés okaira és Václav Havel beszámolójára. De éppen mert az európai baloldal, baloldal szociális és európai szinten fenntartható ökológiai integrációt tart kívánatosnak. A szerződéseket továbbra is ebben az értelemben használjuk alapként, és ezt fogjuk tenni a jövőben is. Hogy az Európai Parlamentnek több jogot biztosítanak, azt ebben az összefüggésben csak üdvözölhetjük. Minden öröm nyilvánítás mellett az állam és kormányfők jól tennék, hogyha a jövőbeni csúcsokon, csúcsokat a konkrét politika alakításra használnák ki, hiszen a legnagyobb kihívás, amely előtt a világ áll, az éghajlatváltozás és a kopenhágai klímakonferencia, ahol is az Európai Unió sajnos elhagyja vezető szerepét, amelyet eddig magának tulajdonított. Az egyik kötelezettség a széndiokszid kibocsátás csökkentését illetően nem elfogadható, mivel az európai tagállamok nyilvánvalóan nem akarják vállalni pénzügyi felelősségüket, és mindezt egy olyan helyzetben, amely nem tűr már halasztást. Itt nem arról van szó, hogy Svédország egy nagy szabad téri napenergia terület lesz, hiszen át lehet azt élni, mert ma is a világon, hogy a klímaváltozás szegénységet és éhínséget okoz, több millió embernek kell emiatt elhagyni a hazáját. Ebben a, ebben a teremben már nagyon sokszor beszéltünk a globális kihívásokról, amelyek nemzeti szinten, tagállami szinten nem küzdhetők le. Az éghajlatvédelem, a leg, szegénység leküzdése és a béke pontosan ilyen kihívások. Hogyha az Európai Unió nem cselekszik példamutató és következetes módon ezeken a területeken, akkor nemzetközi szinten veszíteni fog elfogadottságából. Köszönöm. Köszönöm. Dartmouth képviselő következik. Uh, Mr. President of the Parliament. Tisztelt elnök úr! Az új poszt, a tanács elnöki poszt tulajdonképpen két és fél éves poszt, és ráadásul a felelősségi köröket sem tudtuk jól meghatározni. Úgyhogy mondják meg Tony Blairnek, hogyha nem kapja meg, akkor ne sértődjön meg. Lisszabon után a 21. század új római császárát fogjuk megválasztani, az új nagy Károlyt, aki majd úgy fog uralkodni, mint az Európai Unió vezetője, és az ő legfontosabb partnere Barroso úr lesz majd a bizottság részéről. Ugyanakkor itt van ez az új főképviselő is, akivel már egy kicsit más a helyzet ugyanis neki óriási költségvetés áll a rendelkezésére új diplomáciai missziók elindítására. Tehát itt van ez a főképviselő, de mi történik akkor, hogyha mondjuk az ensz uh, kerül valamilyen valamilyen vitába, és hogyha Franciaország vagy az Egyesült Királyság sem ért egyet azzal, amit a főképviselő mond ami egyébként az Európai Uniót illeti, éppen a berlini fal leomlásának 20. évfordulóját ünnepeljük méghozzá jogosan. Csak hogy most felépült egy új berlini fal, nem az államok határán, hanem az államokon belül. És ez a fal a profi politikusok és az állampolgárok között áll. Most egy kicsit késő már Verhofstadt úr átláthatóságról beszélnünk és nagyon sokan itt vannak, akik továbbra is az emberekért beszélnek, a polgárokért beszélnek, és az olyan intézmények ellen beszélnek, amelyek egyszerűen nem működnek megfelelőképpen. Én is folyamatosan azt mondom, hogy a demokratikus legitimitást megnyírváló intézményeknek nincs helyük itt az Unióban. Köszönöm szépen! Hans Peter Martin függetlenek nevében, Haspéter Mártin következik. A demokráciának forradalomra felüldésre van szüksége, és ez sohasem téves, Tasmus kolléga, hogy az átláthatóság mellett emeljünk szót, Ferhofstadt kolléga. És éppen a svéd tanácselnökség remek példája lehetne ennek, és valóban elmondhatná, hogy az európai csúcspozíciókba Barozó úrral az élen megfelelő embereket választanak. Németország és Ausztria negatív példát ad, és mások sajnos szintén, hiszen a kvalifikált szakembereknek nincsen hozzáférésük ezekhez a pozíciókhoz, legyenek bátrak, most, amikor már elfogadtuk a Lisszaboni szerződést, hiszen nagyon világos döntéshozatali struktúrára, átlátható struktúrára van szükség a bizottság és a csúcspozíciók tekintetében, és lehetséges kell, hogy legyen, hogy az Európai Parlamentben elég szakértőt találjunk ezekre a posztokra. Elnök, köszönöm. Reinfeld miniszterelnök úr kap szót. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a sok nagyon értékes megjegyzést, illetve a kérdéseket. Mint ahogy az imént valaki elmondta, valóban elég hosszú ideig vitáztunk a Lisszaboni szerződésre, de hát most már végre mind a 27 tagállam ratifikálta ezt. Amikor elkészült az alkotmány, akkor ezt meg kellett változtatnunk, de én már az egész munkámat az új szerződésre alapoztam. Úgyhogy a tanács elnökének számára eddig egyértelmű volt, hogy ugye európai állam és kormányfők töltik be a tanácsi elnök szerepét, de most a szerződés értelmében ez változik. Mit teszünk ehhez hozzá? A probléma, ami számomra egyértelműen megjelenik, az az, hogy a legtöbb jelölt valamelyik európai országban miniszterelnök, úgyhogy ez egy kicsit így nehéz. Ők tegyük fel, hogy megpályáznak egy állást, ami azzal jár, hogy elhagyják az országukat, és utána, hogyha nem kapják meg, akkor azt mondják, hogy na jó, hát maradok, még mindig itt vagyok. Szerintem mindenképpen tiszteletben kell tartanunk, hogy ez a kijelölés csak így működhet a tanács elnökének esetében. Ami a főképviselőt illeti, ez talán átláthatóbb, itt egyértelműbbek a kompetenciák, hiszen ő a bizottság alelnöke lesz, és itt talán jobban megközelíthető, érthető a főképviselői poszt. Svoboda úrnak szeretném elmondani, hogy a szerződésből egyértelműen kiderül, hogyha december 1-én a Lisszaboni szerződés hatályba lép, akkor a főképviselő rögtön megkezdi a munkáját, és majd, amikor feláll a bizottság, akkor mint a bizottság alelnöke is dolgozik tovább. Azt hiszem, hogy ez eléggé egyértelmű. Tehát mi így képzeltük el az új bizottság felállását, és tulajdonképpen már a svéd elnökség előtt is egyértelmű volt, hogy ez egy eléggé hosszú folyamat lesz, és hát hosszabb is lett, mint ahogy gondoltuk. Ami a kiegyensúlyozottság kérdését illeti, természetesen olyan témáról van szó, amiről sokat beszéltünk eddig is, és ma 26 kollégámmal elvégeztem az első konzultációkat. A probléma tulajdonképpen a kiegyensúlyozottsággal kapcsolatban nem is olyan nagy. Beszéltünk a földrajzi kiegyensúlyozottságról, az nők és férfiak közötti egyenlőségről, de az első számú kiegyensúlyozottság az a középbal és a középjobb között kell, hogy kialakuljon. Tehát nyilván rengeteg kritérium van, ebből sokat itt fel is soroltak, és szeretnék ezeknek mindenképpen megfelelni. És a lehető legnagyobb, legmagasabb szintű egyensúlyra törekszem én magam is. Mint ahogy elmondtam, Jövő héten lesz egy munkaebédünk is a csúccsal kapcsolatban, és remélem, hogy ott majd meg tudjuk hozni a fontosabb döntéseket. Mindenkit szeretnék is emlékeztetni arra, hogy már elindítottam a konzultációkat. Hát 27-en vagyunk, a teljes körű konzultáció minimum két napos munka. Úgyhogy mindenkit szeretnék erre emlékeztetni, ez nagyon jó, tényleg fantasztikus folyamat ez a konzultáció, de hát időigényes. A klímával kapcsolatban egyetértek Rebecca harms Euró- Európa nem tesz eleget. Mi megpróbáltunk felkészülni minden helyzetre, megpróbálunk jogilag kötelező érvényű célokat kitűzni, de a feltételek tekintetében még van némi tennivalónk. Szerintem ezt minden kollégám egészen pontosan érti. Hogyha Európában tovább szeretnénk lépni, akkor minden egyes egyéb partnerünktől is ugyanolyan elkötelezettséget várunk el, mint amilyet tőlünk is láthatnak. Az én országom, Svédország 40%-os nemzeti kibocsátás csökkentést indított el, és ugyanez vonatkozik Németországra is de talán még nekünk is többet kell tennünk. Tulajdonképpen nem arról van szó, hogy a kopenhágai döntéseket ne készítettük volna elő, de azért van még némi munkára szükség annak érdekében, hogy a többi partnerország is lépjen. Az Indiára gondolok, Indiára gondolok, az USA-ra, Kínára, és mindenképpen fontos, hogy ezen országok vezetőit meggyőzzük arról, hogy igenis nekik is lépniük kell, és ez nem lesz könnyű. Világszintű kihívásról van szó, és hogyha szeretnék világszintű vezetők és döntéshozatali vezetők lenni, akkor össze kell szednünk magunkat, és minden feladatot párhuzamosan el kell végeznünk. Tulajdonképpen a teljes kibocsátásnak 30%-át felelős Európa, és ahhoz, hogy mindenhol csökkenjen a kibocsátás, ahhoz a legnagyobb kibocsátókat kell ösztönöznünk. Nem mondhatjuk azt, hogy bárki is kiléphet ebből a megegyezésből, és hogy a hőmérséklettel kapcsolatban a 2%-os célkitűzést meg lehet kérdőjelezni. Ami a pénzügyi piacok jobb szabályozását illeti, valóban erre szükség van, ezzel egyetértek. El is indítottuk a vitákat, ezek majd a spanyol elnökség alatt folytatódnak. Meg kell néznünk, hogy hogyan tudjuk javítani a versenyképességet, hogy tudunk kilépni a válságból, hogy tudjuk egy kicsit felélénkíteni a munkaerőpiacunkat. Úgyhogy itt az egyensúlyt a tanulás, és a munkaerőpiac között kell valahogy felállítanunk, ugyanakkor jobban működő munkaerőpiacra is nagyobb versenyképességre is szükségünk van. Köszönöm. Köszönöm szépen a miniszterelnök úrnak. Most pedig megadom a szót Bározó elnök úrnak, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr, rövid leszek. Voltak olyan témák, amik egyértelműen a bizottság irányába mutattak kérdéseket. Az Európai Unió elkötelezett, hogy a klímaváltozás tekintetében jogilag kötelező érvényű eszközöket indítson el. Kiotot ratifikáltuk, mindenki ratifikálta, és mindig is támogattuk azt, hogy jogilag kötelező érvényű szerződések legyenek. Hogyha valaki ezt nem akarja, hát az nem az Európai Unió. Csak hogy mi a valóság? Ugyanakkor az a valóság, hogy sok nagyon fontos partnerünk egyszerűen még nem áll készen erre. Úgyhogy két lehetőség mutatkozik. Az egyik, hogy erőltetünk valamit, amiről már most tudjuk, hogy nem fog működni. A másik, hogy a lehető legjobb és lehető legambíciózusabb menetrendhez ragaszkodunk. Szerintem ez elképzelhető, és ezért harcolni is fogunk. Tehát a legcélra törőbb megállapodást szeretnénk elérni Kopenhágában. Legalábbis a bizottság részéről bizton állíthatom, hogy ezért fogunk harcolni az állam és kormányfők is elkötelezettek, hogy legyen egy jogilag kötelező érvényű szerződés, ami egyértelmű célkitűzéseket tartalmaz nekünk is, illetve a fejlődő országok számára is. Itt az óriási feltörekvő gazdaságokról beszélek, amelyeknek szintén osztozniuk kell a felelősségben hát finanszírozásra is lesz szükség. Ez különösen fontos a legkevésbé fejlett országok, a legszegényebb országok szempontjából. Hiszen tudjuk, hogy ők a mi anyagi segítségünk nélkül az adaptációs és csökkentési eljárásokat egyszerűen nem tudják véghez vinni. Ami az intézményi kérdést illeti, legyünk már őszinték, legalább itt magunk között, egymás között. Egy új rendszer, egy új szerződés előestéjén járunk, és ez az új szerződés nagyon sok kötelezettséget tartalmaz majd. Nagyon sokan, nagyon sokáig, évekig harcoltunk, voltak, akik már kilenc éve harcolnak azért, hogy legyen már egy ambiciózusabb szerződés, mint a nidzai. Most az történik, hogy hogyan tudjuk ezt a gyakorlatban megvalósítani. Nyilván összetett a szerződés, mivel összetett az unió nemzetekből, polgárokból áll. Úgy vélem, hogy a legfontosabb mégiscsak az, hogy a szerződéseket érvényesíteni tudjuk. Az Európai Unió a jogállamiság uniója, hogyha minden egyes szerződés maximálisan betartatik, akkor elvégeztük a feladatunkat. Éppen ezért nagyon fontos, hogy ebben az átmeneti időszakban felkészüljünk az új szerződésre, és hogy vigyeljünk arra, hogy minden intézmény kompetenciáját figyelembe vesszük. A bizottságét, a tanácsét és a parlamentét egyaránt. Én azokkal értek egyet, akik azt mondják, hogy nem úgy kell építenünk a hatalmat, hogy ez mások hatalmának ellenébe menjen. Ez azt jelenti, hogy akkor intézményes féltékenység uralkodik itt, ami eléggé kicsinyes. Úgy kell erősítenünk egy intézmény hatalmát, hogy attól minden intézmény hatalma növekedjen. Nekünk úgy kell erős parlament, hogy a többi intézmény is erős legyen. Igaz, hogy a Lisszaboni szerződés több szerepet ad a parlamentnek, de akkor maradjunk koherensek, gondolkozzunk hosszú távon, erősítsük meg a bizottságot is, és ahogy a Lisszaboni szerződés kimondja, hát ha már ennyit beszélünk róla, valamit idéznék is belőle, tehát a bizottság a 17. cikkben a bizottság az Európai Unió alapvető érdekeiért küzd, és éppen ezért a szerződés betartása fölött őrködik, illetve a szerződés értelmében meghozott intézkedések betartásért felelős pont. Vagyis a bizottság feladata az, hogy vizsgálja, hogy az átmeneti időszakban a szerződéses kitételek hogyan érvényesülnek. Ez tehát a bizottság feladata, és ezt a feladatot el is fogjuk látni. Partnerségben kell együtt dolgoznunk, erősítenünk kell egymást itt az intézmények között. Ha az intézmények nem működnek, mi fog történni? akkor bizonyos tagállamok majd intézményes kereteken kívül próbálnak döntést hozni. Ezt akarjuk. Nem hinném, hogy ezt akarnánk. Mi azt szeretnénk, hogyha az intézményes keretek között születnének meg a döntések, a jogállamiság alapjait figyelembe véve. Úgyhogy ezt most nagyon őszintén mondom, erősítsük meg kölcsönösen intézményeinket. Meghallgathattuk Václav Havel tényleg kitűnő, kiemelkedő előadását. De ne csak őt idézzük, hanem Zsammonét is hogyha az emberek hozzák létre Európát, akkor is az intézmények működtetik azt. Tehát erős intézmények nélkül nem tudunk működni, partnerség nélkül nem tudunk működni. Úgyhogy mindenkinek köszönöm szépen a, az értékes hozzászólásokat, és szeretném elmondani, hogy mennyire elkötelezett vagyok én is az új szerződés irányába. A felelősségvállalás nagyon fontos, és különösen a bizottsági elnök posztja fontos, és semmiképpen nem szeretnék csalódást okozni. Amikor bemutatom majd a bizottságot, akkor úgy teszek majd, mint minden szerény ember, először is köszönetet mondok azoknak, akik segítettek, és azoknak, akik segítettek nekem a végterméket, a jó végterméket létrehozni, és ma tényleg nagyon értékes hozzászólásokat hallottam. Mindenkinek a saját felelősségének megfelelően kell dolgoznia, mindenkinek tisztelni kell a többi intézményt, és a közös európai érdekeket kell építeni. Köszönöm. Köszönöm szépen, Bározó úr. Köszönjük szépen a megjegyzéseket. Lépjünk tovább, az egyéni hozzászólások következnek. Mendez de Vigo úr parancsoljon. Köszönöm, elnök úr. Reinfeld úrnak köszönetet mondtak azért, mert végre a hajót a kikötőbe kormányozta, és nincs már uh, nem áll fenn annak a veszélye, hogy az öreg halász beviszi a hajót a kikötőbe, de a halat addigra megisz, megeszik, ahogyan Hemingway írta. Tehát azt hiszem, hogy a cseh elnökkel szembeni eljárás módja helyes volt, a magatartása zavaró volt, de egy spanyol költő szerint a a fontos, azaz az, hogy a szerződés most hatályba lép, és ezt alkalmazni tudjuk. Barroso elnök úr, Szóval nem szeretnék tanácsot adni ön, önnek a bizottság összetételét, illetően hiszen ez az ön ö, döntése és autonómiája bizottsági elnökként, önnek az a feladat, hogy javaslatot tegyen a bizottság összetételére nekünk, és aztán mi elmondhatjuk ezzel kapcsolatban a véleményünket. Nem szeretnék tehát tanácsokat osztogatni, tanácsának úrnak sem, de emlékezzünk arra, ami az alkotmányszerződéssel kapcsolatos munkák során történt hiszen az első tervezetben a tanácselnök funkciója már szerepelt, és ez szerint egy miniszterelnöknek kell betölteni ezt a pozíciót, aki két és fél évig maradna hivatalában. Tehát szerepelt egy ilyen záradék. Nem két év és hét hónap. Végül ezt a szabályt töröltük, mert a parlament felvetette a kérdést, hogy miért élvezne előnyt egy miniszterelnök más jelöltekkel szemben egy ilyen pozícióra. Reinfeldt úr, talán ön tudja a legjobban, hogy kitestesíti meg legjobban az Európáért érzett erkölcsi morális felelősséget ebben a pillanatban. És azt is tudjuk, hogy a tanácselnököt nem kell egyhangulag kinevezni, hanem minősített többség is elegendő ehhez. Jó lenne, hogyha minőségi, minősített többséget tudna elérni, hogy így találjuk meg az új tanácselnököt. Köszönöm, mondja az elnök. Most Marita Ulfskog következik másfél percben. Eh, herr talman! Eh, jag är glad att det svenska ordförandeskapet har övergett sin ambition att... Svéd tanácselnökség feladta azon szándékát, hogy túlságosan gyorsan találjon kilábalási stratégiát a magas munkanélküliséggel jellemzett európai helyzetből. De egyre többen óvnak attól, hogy a kopenhágai klíma konferencia esetleg nem vezet majd a remélt sikerhez, és ez engem is aggodalommal tölt el. Ez a pessimizmus határozza meg a legutóbbi EU csúcs találkozó végkövetkeztetéseit is hiszen a tanács megerősíti ugyan, hogy a fejlődő országok 80-95%-kal kell csökkentsék kibocsátásaikat 2050-ig, de ehhez a jövőben komoly kötelezettségekre van szükség. És a pénzügyi támogatást illetően is megállapodást kell elérnünk a fejlődő országok részére, hiszen ezek az országok járultak a legkevésbé hozzá a jelenlegi helyzethez. És hogyha megoldjuk a finanszírozási problémát, akkor még mindig nincs átfogó megállapodás. Reinfeldt úr is elmondta már, hogy az EU itt egy pénzügyi ígéretet tesz, de véleményem szerint ez túlságosan kevés. Úgy vélem, hogy ez egészen egyszerűen túlságosan kevét, amit mi kívánunk, kínálunk. 57 milliárdot javasolt a bizottság az első évre. A tanács ezt tudomásul vette. Én ezt túl kevésnek tartom. Vannak természetesen problémák USA-val, Kínával és más országokkal, ennek ellenére igaz, hogy nagy problémák vannak magának az EU-nak a magatartásával kapcsolatban is, illetve ambícióival, és itt a tanácselnökség még inkább érvényesíthetné akaratát. Ezért Kérem, hogy a svéd tanácselnökség gondoskodjon arról, hogy az EU erősebb mandátumot kapjon a Kopenhágai konferenciára, mert ez nem valhat kudarcot elnök. Köszönöm, Uszkog asszony. Noha jóval meghaladta rendelkezésre álló időt. Most pedig megadom a szót Alexander Lambdorfnak egy percben. Köszönöm, elnök úr. A szerencsésen hatályba lépett Lisszaboni szerződés révén nagyobb lesz a demokrácia, van egy meghallgatási eljárás a főképviselőt, illetően a biztosokat, illetően amely, akiket meghallgatunk, és aztán ellenőrzünk, ez így helyes. De a tanácselnököt nem is hallgatjuk meg, és nem is ellenőrizzük és egyetlen nemzeti parlament sem kontrollálja őt. Ez egy demokratikus téves konstrukció, ez nem lett demokratikus, és nem felelhet meg sem a tanács, sem a tagállamok érdekének hiszen a minimum az ő kinevezését, illetve legalább az konszenzus lenne a tanácson belül. A javaslat szerint, hogyha valaki pápát választ, akkor legyen katolikus, hogyha valaki az Európai Tanács elnökét választja, akkor legyen ez elkötelezett európér. Tehát olyas valaki, aki elkötelezett az európai gondolat mellett, én ezt helyesnek tartom. Hölgyeim és uraim, ez a vita, amelyet a liberálisok kértek, most nem zajlott le itt a parlamentben, hiszen valamennyien a fo- hogyha nem kértük volna ezt, akkor a folyosókon vitattuk volna meg ezt a témát. És egy kérésem Frederik Reinfeldthez. Arról van szó, hogy a központi érdekeket, illetve a jobb és a bal oldalt hogyan tudjuk összehangolni, ezt értjük egyensúly alatt. Köszönöm, kolléga. Most uh, Jadot képviselő kap szót másfél percben. Köszönöm szépen. A klímaváltozásnak már 300 ezer áldozata van, és hogyha nem teszünk semmit, az az emberiség elleni büntetnek számít. Tudjuk, hogy nincsen B-terv, és mégsem működnek megfelelően a tárgyalások. Hát könnyű azt mondani, hogy mindenről az USA tehet, hiszen mi úgy gondoljuk, hogy az európai felelősség szintén óriási. Hát nem úgy van egészen a helyzet, mint ahogy a miniszterelnök elmondta, ugyanis a klímaváltozási tárgyalásnak nem mi vagyunk a vezetői. Hogyha megnézzük az európai elkötelezettséget, az négy fokot jelent az évszázad végéig. Ez teljesen elfogadhatatlan, ez nagyon kevés. Hiába gondolja úgy Barroso úr, hogy ez elég. Nem lehet ezek mögött, az elkötelezettségek mögött nem látni, hogy ez nem elég Japán, Norvégia és Svájc nagyon komoly erőfeszítésekre képesek. A feltörekvő országok közül Dél-Afrika, Brazília, Indonézia és India szintén nagyon komoly nemzeti szintű elkötelezettséget indítottak el, ami sokkal több annál, mint amit mi megteszünk. Hogyha visszagondolunk Václav Havel szövegére, akkor arra kell gondolnunk, hogy realistának kell lennünk, és őszintének kell lennünk. Nem mondjuk már azt, hogy Kyoto óta nem változott semmi, hogy csak Európa tesz valamit, és egyébként pedig senki nem csinál semmit. Nem mondjuk már azt, hogy csak mi mozgunk egyedül ezen az egész bolygón. Ami az ENVI szakbizottságot illeti, felvettük a kapcsolatot a tanácssal, és a tanács is attól tart, hogy esetleg kudarcra van ítélve Kopenhága, de ez még nincsen így. Európa visszaveheti a kezébe az irányítást, hogyha legalább 30 milliárddal segítjük a déli országokat, mert akkor szerintem az amerikai felet is meg tudnánk győzni. Grazie, onorevole kolléga. Köszönöm, kolléga. Most egy percben Konrad Szimanszki kap szót. Köszönöm. A tanács októberi végkövetkeztetései ismertek. De realistább folyást kellene adni az európai elvárásoknak, hiszen a erőfeszítéseink, amelyeket vállaltunk, ez azt is jelenti, hogy Brazíliának is hozzá kell járulnia ezekhez a célokhoz, valamint a fejlődő országoknak is, hiszen a saját iparunkat nem hozhatjuk, nem veszélyeztethetjük a modern technológiák kifejlesztésében élen kell járnunk. Az EU erőfeszítése nem vezethet ahhoz, hogy kétszer annyit fizetünk mi a kibocsátásainként egyrészt az ETS keretében, másrésztről pedig azért, mert a csúcs technológiákat is pénzügyileg támogatnunk kell. És hogyha ezt nem vesszük tekintetbe, Európa nem képviselt hiteles pozíciót. Köszönöm, két percben Mário Borgézió kap szót. Köszönöm, elnök úr. Néhány nappal ezelőtt egy súlyos ítéletet hozott a Strasburgi Bíróság, és ez egy nagyon súlyos helyzetet jelzett, amivel kapcsolatban mm, e túlzott óvatossággal nyilatkozott az Európai Bizottság, megakadályozva az olasz államnak, hogy a kereszteket kitegyék az iskola, iskolákban és ez nem vallási elv, hanem a szabadság elve. Itt egy a szubszidiaritás elvének súlyos megsértéséről van szó. Tehát most attól kell félni, hogy hogyan ö, folytatódik majd ez a dolog a Lisszaboni szerződés elfogadásával. Remélem, hogy ezt a, ezeket a súlyos következetlenségeket nem folytatjuk, hiszen ezekről Európa tagállamok jogait tapossa lábbal. És ez egy veszély az Európai Bizottságnak sokkal szilárdabban kellett volna erre az ítéletre reagálnia, hiszen egyhangú volt a tiltakozás Olaszország részéről ezzel kapcsolatban. Itt egy mély érzékenységről van szó az olasz lakosság részéről, ezen ítélettel szemben. Hiszen ez egy kulturális vallási szabadsággal összefüggő kérdés. Egy nagy filozófus tanított minket fontos mondattal. Nem mondhatjuk, hogy nem vagyunk keresztények, mondta ő. Ez a kérdés nagyon fontos. Most egy sor ö, híresztelés kapott lábra, nem tudjuk, hogy lesz rendkívüli ülés például ö, Brüsszelben, de hogyha megnézzük a ö, kinevezéseket, például Balkán band és ö, Rompuy, lehetséges az, hogy mind a, senki nem vette észre, hogy mind a hárman ö, bizonyos köröket látogatnak, azt hiszem, hogy átláthatóságra lenne szükség ennek az elvére. Ö, meg kell kérdezni mégpedig világosan ezeket a személyeket, hogy saját országaik, vagy politikai erőik jel jelöltjei, vagy olyan titkos csoportosulások jelöltjei, akik a lakosság feje felett döntenek. Elnök, köszönöm Borgizio úr. Most pedig Francisco Sosa Wagner kap szót egy percben. Señor Presidente, superada... Elnök úr, általános az ö, aggodalom, és ez most megszűnt, ez az aggodalom a Lisszaboni szerződés elfogadásával. A jövőben a nacionalista magatartás Európa Egyesítését fogja akadályozni, és ezen akadályok egyike mm, az, amit fejjel meg kell vizsgálni, azaz meg kell vizsgálni, hogy milyen intézkedéseket foganatosítsunk a következő napokban és években. Szerény képviselőként a tanács figyelmét szeretném felhívni arra, hogy hogy megfelelő szemét delegáljanak a csúcspozíciókba, a aki azonosulni tud az Unió alapjogi kartájával. Köszönöm szépen, elnök úr. Elnök, köszönöm, tisztelt kolléga, tisztelt kollégák, tájékoztatni szeretném önöket, hogy a malajziai szenátus delegációja megjelent a látogatók galériáján, és ezen delegációt szeretném melegen üdvözölni, mely delegációt Tanto Wong von Meng szenátor úr, a szenátus elnöke vezeti. Emlékeztetni szeretnék arra, hogy az Európai Parlament és a malajziai parlament kapcsolatai rendszeresek és gyümölcsözőek, hiszen ott a gazdaság virágzik, a társadalom élénk, és az ENSZ-ben és a délkelet szervezetben is nagyon aktív az ország. Éppen ezért még egyszer örömmel üdvözlöm barátainkat és szenátusbeli kollégáinkat. Remélem, hogy látogatásuk rendkívül gyümölcsöző lesz. Még egyszer köszönöm. Most pedig Brock képviselő úrnak adom meg a szót két percben. Elnök úr.